következő napi rendi pontunk. A hering állomány Skóciától nyugatra fekvő területeken. Steven Zonur, ön az előadó, megadom a szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Dáli biztos úr. A Dán elnökség néhány héttel ezelőtt arról tájékoztatott, hogy nem lesz az éves terv szerint első olvasatban elfogadás. Ez tulajdonképpen a tanácson belüli Galahel jelentés elfogadásának meggátlásához, megakadályozásához hasonló. A, ott a fattyumakrénákról van szó. A több éves tervek keretében más jelentéseket is megakadályoztak. Úgy tűnik, ez egy minta, nem csak a halászati jelentésekkel kapcsolatban, de minden olyan munkával kapcsolatban, amelyet parlamentai szakbizottságaink a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtásos jogi aktusok kapcsán megtárgyalt. A tanács elutasítja azokat a, tő, a javaslatokat, amelyeket megteszünk, mégpedig a Lisszaboni szerződés rendelkezése alapján, hogy nincs jogunk ilyen kérdésekben jogalkotási részvételre. A nyugat-skóciai partok mentén a heringállomány olyan szöveg, amely a több éves végrehajtási terv része kell, hogy legyen, és ennek alapján a Nemzetközi e, Tengeri Feltárási Tanács és a gazdasági halászati terveket készítő tanácsokkal együtt kell, hogy megtárgyaljanak a parlament és a tanács megvétózhatja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében ezeket a javaslatokat, és alternatívaként a végrehajtási aktusokkal a tanács a több éves tervet valóban végrehajthatja, de a, a parlament ebben a helyzetben már csak tanácsot adhat a bizottságnak, amit természetesen ignorálhatnak. Úgy tűnik, hogy a tanács akadályállítása a munkacsoportokból indul el, és nem a miniszterektől. A miniszterek továbbra is fenn akarják tartani a több éves terveket, a végrehajtási aktusokat, a 433-as EUMS e értelmében. A parlament és a biztos követeli azt a jogot, hogy a 432-es EUMS hatája alatt a rendes jogalkotási eljárás keretében részt vehessenek ebben a munkában. A szolgálatok is egyetértenek a parlamenttel és a bizottsággal a e kérdésben, de a tanács továbbra is határozottan ellenáll a, dele- a felhatalmazáson alapuló jogi aktus alkalmazásának, és úgy tűnik, hogy a halászati politika ilyen jogalkotási akadály állítás miatt veszélybe kerül a halászok nem kapják meg azt a szükséges hosszú távú biztonságot, amelyel az ágazatot oly nagymértékben érintő hosszú távú befektetéseket elindíthatnánk. Mi hogyan érmelhetünk azzal, hogy nincs elegedő pénz az EUMS-en belül a támogatások újraindításához az EU halászhajóinak modernizálására, hogyha arra is képtelenek vagyunk, hogy azt a fajta biztosítékot adjunk a halászoknak, hogy banki hitelekkel saját hajóikat hozzák rendbe a több éves terv biztonságának keretében. A gazdasági válságok miatt két millió eurós kárt szenvednek a hajótulajdonos halászok, és az állomány, a halállomány helyreállítása is hosszú távon keresztül károsodik emigat. Fenntarthatatlan a jelenlegi helyzet, és a teljes a halászati reform folyamatot kockáztatja. Hogyha a bíróság elé kell, hogy menjünk a válság megoldása érdekében, és ez egyre valószínűbb, akkor a halászati reformok megvalósítását és végrehajtását kockáztatjuk. Semmiféle jogalapunk nem lesz 2014. január 1 -e után ennek végrehajtására. Éppen ezért alapvetően fontos, hogy megoldjuk ezt a kérdést. A ciprusi elnökséget pedig eh, arra szólítom fel, hogy ezt a fajta jogalkotási zsákutcát számolja fel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dáli biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, igen tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni az előadónak javaslatát. A javaslat értelmében eh, a Lisszaboni szerződés által meghatározott lehetősége keretében szeretnénk a Skóciától nyugatra fekvő tengerben lévő heringállomány helyzetét. Üdvözlöm azt, hogy a parlament él szerződésben meghatározott jogával. Ahogy Damanaki biztos korábban mondta, a bizottság teljes mértékben osztja a parlament álláspontját, hogy több éves menedzsment, több éves rendszer terveket kell elfogadni a halászat tekintetében. A parlament szerepe ebben az, hogy nagyon fontos paramétereket adjon a bizottságnak. Ez garantálja, hogy a több éves terv mindig a legfrissebb tudományos információkon alapuljon. Szeretnék itt most néhány módosítóra utalni. Az első az, hogy a terv milyen területre, milyen állományra vonatkozik. Ebben a tekintetben elfogadható számunkra az előadó módosítója. Másik pedig a bizottság felhatalmazása, hogy három évre vegye át a végrehajtás ellenőrzését. Itt mi egy négy éves ciklus javasolnánk. Így elképzelhető, hogy a két ciklus egybeesik. Végezetül pedig szeretnék utalni arra, hogy mielőtt elfogadjuk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, mindenképpen figyelembe kell vennünk az északnyugati tengeri tanács tudományos kutatási eredményeit. Tavaly májusban állapodtunk meg abban, hogy a bizottságnak az előkészítő munkálatai alatt megfelelő eszmecserét kell folytatni, mielőtt elfogadja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust. A bizottság mindenképpen a legjobb ismereteket szeretné felhasználni Különben nem vagyunk olyan helyzetben, hogy támogassuk ezt a módosítót. Most ismét szeretném megköszönni az előadónak és a Hallászati Bizottságnak a munkát, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen, biztos úr. Most áttérünk a frakciókra. Két percre a néppert nevében Kún úr kapszult. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Stevenson úrnak, az előadónak, hogy utalt a halászat központi helyzetére, hiszen a halászat központi helyet foglal el Európában. A Skóciától nyugatra fekvő heringállomány révén tette ezt. A közös hat halászati politika 2014 és 2020 közötti időszakában hatékonyabban szeretnénk együttműködni. Ismét világosá vált, hogy ahol ez az állomány az Atlanti tengerben rendelkezésünkre áll, megfelelő fogási kvótákat kell kialakítani az állomány tekintetében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a halállomány a jövőben is meglegyen. Hiszen a halászok megélhetéséhez szükséges az állományok fenntartása. Most akkor gondolkozzunk el, hogy mi lenne a helyzet, hogyha nem hatékonyan halásznánk. Ebben az esetben elpusztulnának a halak, elpusztulna a halálomány. És nagyon sok halász feladja munkáját. Ezt mégsem akarhatjuk. Hogyha nem védjük az állományt, akkor a regionális halászatnak is ártunk. Nagyon fontos az, hogy helyi szabályok is legyenek. Tehát ne csak min, ne mindent központilag szabályozzunk le nem csak a tudománynak van kihatása, hanem legyen kihatása a helyi szakembereknek is, a halászoknak. És Stevenson úr nagyon jól kidolgozta ezt a szempontot is. És ha megvan a heringállomány definíciója, akkor tudnunk kell, hogy természetesen vándorolnak a halak is. Tehát ez nem lesz egy könnyű feladat. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen Kun úrnak. Most a szocialisták nevében egy percre megadom a szót Milána úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Stevenson úrnak, mert remek munkát végzett a jelentésben, és nagyon jó megközelítést alkalmazott két fontos kérdés is van ebben a jelentésben. Itt nem csak a hering állomány kezeléséről van szó, hanem a halászok jövőjének a biztosításáról, és arról, hogy megfelelőképpen tudjuk szabályozni a tengeri területek kihasználását. Így a fenntartható tengeri gazdálkodás érdekében nagyon hosszú távon kell előre gondolkodnunk. A delegált aktusoknál úgy gondolom, hogy a tanácsnak el kell fogadnia azokat a lehetőségeket, amelyeket a Lisszaboni szerződés nyújt a parlament irányába tehát szerintem ez egyértelmű. Szerintem figyelembe kellene venni a halászati szakbizottság véleményét is a heringállományjal kapcsolatban, és igenis eljött az ideje annak, hogy követeljük azokat a jogokat, amelyeket ránk ruház a Lisszaboni szerződés. A rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni, és igenis a parlamentnek is hallatnia kell a hangját a heringhalászatban, és természetesen más kérdésekben is. Általánosságban a mezőgazdaságban, általánosságban a halászati politikában. Tehát a parlamentnek ezek a jogai Lisszabon értelmében is kész. Köszönöm. Az ALDE nevében Geleger úrnak adok szót, tessék. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Stevenson úrnak, hogy elkészítette és bemutatta ezt a jelentést. Tökéletesen támogatom azokat az ajánlásokat, amik itt szerepelnek, különösen azt, hogy az STICF-fel e rendszeresen kell konzultálni ebben a kérdésben, hiszen minden érdekelt felet meg kell kérdezni. Mi is nyilván támogatjuk a fenntartható halászatot, ez mindenki számára egyértelmű. A jelentéstevő beszélt a rendes jogalkotási eljárásról. A tanács ugyanis úgy tűnik, hogy egyelőre nem hajlandó a Lisszaboni szerződést figyelembe venni. Dali úr is elmondta, hogy itt nem intézményközi megállapodásról, hanem intézményközi egyetnemértésről van szó, pedig szerintem a Lisszaboni szerződés egyértelműen lefektette a parlament lehetőségeit, és a parlament ezekkel élni is fog. Elkészült egy hasonló jelentés már a makréla esetében is az Atlanti régióban, és ott is ugyanazok a problémák merültek fel, mint itt a heringállománynál. Ráadásul gazdasági válságban vagyunk, úgyhogy a problémákat, ha lehet, minél hamarabb meg kell oldani. A jelenlegi elnökség egyelőre nem nagyon járt élen a problémák megoldásában, de a ciprusi elnökségtől viszont kaptunk már ígéretet annak érdekében, hogy meg fogják oldani ezeket a problémákat. Mint említettem, a makrélával kapcsolatos szövegben is hasonló problémákat láttunk, mint itt a heringnél, ezért úgy véljük, hogy a fenntartható kezelés érdekében oda kellene figyelnünk minden egyes már megszületett jelentésre. A tanács elfogadott bizonyos alapelveket és jó lenne, hogyha ezeket jobban meg tudnánk vitatni. Az elmúlt héten Luxemburgban a miniszterek utaltak arra, hogy a parlamentet nem kívánják valódi társjogalkotóként figyelembe venni, ez teljesen elfogadhatatlan. A tanácsnak igenis figyelembe kell vennie azokat a jogköröket, amelyeket a Lisszaboni szerződés a parlamentre ruházott. Nagyon fontos, hogy minden szabályt pontosan lefektessünk, és a halászat közben elpusztult halakat, illetve a tévesen kifogott halakat megfelelőképpen kell kezelni, mert mindez szintén hozzájárul a fenntartható halállomány kezeléshez. Remélem, hogy a bizottság keményen foglal majd állást, és egyértelműen figyelembe veszi a parlamenti képviselők ma délelőtti véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen Geleger úrnak, most a zöldek nevében Hudson úr kap szót, tessék. Uh, Köszönöm szépen. A halászati bizottság egyhangúan fogadta el ezt a javaslatot, ami nem gyakori halászati kérdésekben, hiszen nagyon ellentmondásos témák szoktak lenni. Az előadó jelentésében a Lisszaboni szerződés hatája alatt védeni kívánja a parlament jogait. A Lisszaboni szerződés igazából nem kielégítő zavart helyzetet idézett elő a halászati döntéshozatalra vonatkozóan. A CFP reform folyamata lehetőséget ad arra, hogy újra megvizsgáljuk és radikálisan megváltoztassuk a halászati igazgatásokat azzal, hogy a korábbi időszakok túlzott bürokratikus eljárásait radikálisan megváltoztassuk. Az intézmények keretében pedig olyan döntéshozatali keretekre is szükség van, amely megfelelően a célt szolgálják. A decentralizálás szükséges annak érdekében, hogy az európai halászati népek logikus formában működjenek együtt a közös hosszú távú érdekek követése mentén. A Lisszaboni szerződés azonban egyelőre meggátolja őket a decentralizáció érvényesítésében. A jogi szolgálat azonban, mint hogyha más szempontokat követne. Az eredmény ennek, eredmény ennek a zavar, az intézményi jogok közötti végtelen zavarok és protekcionista eljárások a központosított vezetési rendszerekkel szemben, olyanokkal, amelyek a múltban már megbuktak. Köszönöm szépen. Hárten úrnak adom meg a szót más, másfél percre. Elnök úr, néhány évvel ezelőtt már figyelmeztettük arra, hogy nagy problémákat okoz a Lisszaboni szerződés a tagállamoknak, akkor kinevettek engem, de most vissza kell, hogy térjek. Az európai halászati politika a Lisszaboni szerződés értelmében a hatásköröket a bizottságnak adta át a tanács helyett. Skócia nyugati partjainál a heringállomány jelentős. A bizottság hat, felhatalmazást kap arra, hogy most meghatározza, hogy mekkora lehet, legyen a legnagyobb halászati mennyiség, és hány kis halacska szülessen. Ha ezzel azonban a terv veszély, az eddig elfogadott terv végrehajtása veszélybe kerülhet. A biológiai tulajdonságokat azonban nem lehet a bizottság hatáskörébe adni, még ha a Lisszaboni szerződést is követjük, akkor sem. Az a véleményünk egyébként, hogy az egész EU halászati politika nemzeti hatáskor kell, hogy maradjon. A tagállamoknak kell ezt meghatározni. Ennyi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hartong úr. Most másfél percre Kadek úr Président. Euh... Elnök úr, biztos úr, kedves kollégáim! Szeretnék köszönetet mondani Struan Stevensonnak a jelentés elkészítésért. Ez ugye a heringállományokról szól, a Skóciától nyugatra fekvő területeken, és ez tulajdonképpen részben a halállományokról, részben pedig a parlament társjogalkotói szerepéről szól. A jelentés megközelítése nagyon észszerű és nagyon jó az alapvető cél a halállományok hosszú távú védelme, ez tény. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha halászati ágazatban dolgozókkal együttműködünk. Kedden a tagállamok a visszadobás megtiltásában egyeztek meg, szerintem ez egyértelmű üzenet a tanács irányába. A tanács és a parlament itt társjogalkotóként kell, hogy működjön. A bizottság javaslata a visszadobások megtiltásával, azonnali megtiltásával kapcsolatban nem elfogadható, valamilyen lépcsőzetes megoldást tudunk csak elképzelni, olyat, ami a gyakorlatban tényleg megvalósítható, mert az azonnali betiltás az egyszerűen nem fog működni a gyakorlatban. És ez a halászati modellünket is veszélybe sodorhatja. A halászati jogokkal kapcsolatban nagy mozgásteret kell hagyni a tagállamoknak, mint ahogy ez jelenleg is történik, különben egészen biztosan gyengülni fog a halászati ágazat. Köszönöm. Most Mirski. De nincs itt Davis úr kap helyette szó. Tegnap délelőtt a tárgyaltak a mezőgazdasági és halászati tanácsban a közös halászati politikáról, és kihangsúlyozták azt, hogy több éves terveket kell létrehozni a halászat tekintetében. Hiszen amíg ilyen tervek nem születnek meg, addig nem lesz rendes helyzet a halászatban. A tanács megengedi a minisztereknek, hogy a nemzeti minisztereknek, hogy saját kvótákat hozzanak létre. Tudjuk, hogy ez mihez vezetett. Eddig decemberben összeültek a miniszterek, és megszabták a kvótákat. Ennek az eredménye látható, pusztulnak a halak. Szeretnénk megkötni most egy kicsit a miniszterek kezét, és szeretnénk arra kényszeríteni őket, hogy hosszú távú terveket, több éves terveket dolgozzanak ki, és ne csak kvótákkal foglalkozzanak. Itt igazi vita volt a tanács és a parlament között. Ezt pedig meg kell oldani. Csak úgy tudjuk megoldani, hogyha leülünk és megtárgyaljuk. Kíváncsi vagyok, hogy a ciprusi elnökség mit tesz majd. A Dán elnökségnek még két hete van, és nem igazán kérem azt, hogy mutassanak be eredményt. Én csak annyit kérek, hogy mutassanak be valamit, hogy hogyan szeretnék elérni az eredményeket. Mikor akarnak leülni az asztalhoz, hogy megtárgyalják a több éves tervet? Davis úr, van egy kék kártya. Hartong úr részéről az ön számára elfogadja? Hartong úr? Kedves kollega, egy holland napilapból van itt egy példa, ami a halászattal kapcsolatban azt írja, hogy az északi tenger dugig van heringekkel. A halállománya vonatkozó nézetek tehát abszolút nem eh, stimmelnek a, a bizottságnak, a vizsgálóbizottságnak nem függetlenül és izoláltan kellene a munkáját végezni. Köszönöm. Szerintem az egész Európai Unióban körülbelül 20 halállomány létezik, amely normális helyzetben van. Ez óriási eredmény, hogyha belegondolok, hogy korábban nem volt egészséges halállomány, hiszen üresre halázták a tengereket. Örülök, hogy a hering ilyen jó helyzetben van. Hát akkor úgy látszik, kollégám jobban ismeri a skót helyzetet, mint én a hering ténylegesen jobb helyzetben van, igaz? Köszönöm szépen, Davis úr. Most pedig másfél perce Van Nistelrooy úr kap szót. Eh, Elnök úr, biztos úr, a hering nagyon eh, népszerű hal, sokat is eszünk belőlük, vasárnapi asztal mindig ezzel eh, nyit Mit mondhatunk idén az embereknek? Kiváló a minőség, finom, ízletes, de 18%-kal csökken a hal mennyisége. Évek óta azonban azt látjuk, hogy a vártnál több heringet lehetne halászni a tudományos minőséget is lehet a kutatásokra vonatkozóan javítani, és meg is kell ezt tenni. És a parlamentnek ráadásul a tapasztalatok alapján sokkal nagyobb beleszólása kell, hogy legyen ezekbe a, a dolgokba. Jogos és fontos, hogy a jogainkat érvényesíthessük a Lisszaboni szerződés alapján, és hogy parlamentként, ahogy a Stevenson jelentés jelzi, éljünk ezekkel a jogainkkal. Lehet jobb, jobb is kell, hogy legyen. Stevenson megadta a megfelelő lökést ehhez. Lehet három órakor is beszélni éjjel hajna, vagy hajnali háromig is, de mégis a parlamentnek élni kell tudni ezekkel a jogokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a spontán hozzászólások folyamata következik. Elsőként Sean Kelly úr a hozzászóló. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsenek olyan mély ismereteim a e kérdéskörben, mint Gallagher kollégák, Stevenson kollega vagy mások, de nagyon sok halász él választókörzetemben, ezért nagyon érdekel ez a vita. Hallottam ma délelőtt olyan dolgokat, amelyek öm, riasztanak. A parlament frusztrációt érzek, amiatt, hogy a tanács meggátolja Geleher úr és Stevenson urak és mások által is jelzett jogalkotási kezdeményezéseinket. A Lisszaboni szerződés szövegét tiszteletben kell tartani, és nekünk parlamentnek éppen ezért ki kell állni jogainkért a tisztességes eljárások a fair play érvényesülése érdekében. A délelőtt elhangzott kérdésekkel kapcsolatban különösen a több éves igazgatási terv az, ami nagyon fontos, és már várom, hogy a következő elnökségek, a ciprusi és remélhetőleg az ír elnökség ezt helyre teszi. Köszönöm. A következő Gabriel Matar Drover kollega. Köszönöm, elnök úr. A heringről beszélünk, több éves tervekről beszélünk, azonban mindenek előtt az Európai Parlament tevékenységéről van szó. Meg kell értenie a többieknek is, hogy a Lisszaboni szerződés szövege mit tartalmaz a tanácsnak igenis figyelembe kell vennie, hogy milyen jelentősége van az együttdöntésnek, és az Európai Parlamentnek is igenis megvan a együttes döntéshozatali joga, azonban ezt a tanács nem veszi figyelembe. Nagyon fontos központi kérdésről van szó, mint például a halászati politika reformja. A tanács ma nincs itt, és így a bizottság képviselőjéhez eh, szólok. Ez a dolog komolyabb, mint ahogy a tanács gondolja. Most pedig eh, Dalli biztos kap szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a vitában való hozzászóláshoz. Ez a vita is egyértelműen megmutatta, hogy a parlament nagyon fontos szerepet tulajdonít a az intézmények működésével kapcsolatos kérdéseknek. A bizottság természetesen nyitott minden olyan megoldásra, amiben a tanács és a parlament megegyezik a több éves tervekkel kapcsolatban. Rendkívül fontos, hogy elmagyarázzuk a polgároknak, hogy csak akkor tudunk előrelépni, hogyha megszületik a megállapodás a három intézmény között, csak így tudjuk tartani a fenntartható halállományokat. Köszönöm szépen, most a vita lezárásaképpen megadom a szót Stevenson úrnak, az előadónak tessék. Mikrofont kérünk szépen Stevenson úrnak. Stuart. Stuart, yes, we need you. Yeah. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Dalli biztosnak, és köszönöm a kollégáimnak a részvételt ebben a vitában. Többször hallottam a kollégákról a vita során, hogy a kulcs kérdés az, hogy a tanács blokkolja ezt a több éves tervet. Mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát. A halászati bizottság elnöke, Gabriel Mata Andover is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos ez a téma a bizottsága támogatta, abszolút prioritást érvel, élvez. Ez a téma. Az európai demokrácia ebben a házban testesül meg. Minket választanak meg közvetlenül az európai polgárok. Teljes mértékben egyetért a parlament és a bizottság ebben a kérdésben, ám a Dán elnökség nem képviselteti magát arra sem méltatnak minket, hogy meghallgassanak. Nem vesznek minket komolyan. Schulz elnök a ciprusi elnökség alatt is előveszi ezt a témát. Herman van Rompölyjel is szeretné tárgya, szeretne tárgyalni erről az ügyről, hiszen eh, szükség van arra, hogy ezt a blokádot feloldjuk. Dali biztos azt mondta, hogy a legtöbb módosítót elfogadja a jelentésemből, azonban egy kicsit aggódik amiatt, hogy túl messze megyünk, hogy a nyílt tengeri állományok tekintetében mi a helyzet. Igen, az érintetteknek, saját maguknak is tudniuk kell, hogy mi a helyzet. Nem lehet megkerülni az érintettekkel, a halászokkal történő eszmecserét. Szeretném megkérni, hogy nézze meg, hogy hogyan szavaz a parlament erről a kérdésről, és remélem, hogy akkor ezt a bizottság majd tudomásul veszi. Köszönöm. Köszönöm, lezárom ezt a vitát, a szavazás pedig délben lesz. Most akkor szeretnék áttérni a következő témára. A bizottság nyilatkozatáról van szó, címe pedig az európai tejtermelők.